morning, everybody. Welcome to the... Jó reggelt kívánok, mindenkit üdvözlök az ülésen, a Libe déleti, délelőtti ülésén. Az első napi rendi pont a napirend elfogadása, ha nincsen megjegyzés, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a rendet, az elnök közleményei, a következő pont, jelentéstevőket nevezünk ki, antea eh, McIntyre-t, aki irányelv tervezett témájában az euró megvédése, illetve más pénznemek hamisítása elleni küzdelem. Timothy Kirkop a jelentéstevője, a transferekkel kapcsolatos témának, illetve Flasika Benyikova asszony, a harmadik országok, illetve az Európol által harmadik országokkal megkötött egyezmények jelentéstevője, Flasika Benyova asszony, a Júri saját kezdezényezésű jelentésének előadója, a tagországi ellenőrzés a bizottság megvalósítási kompetenciáinak ellenőrzése témájában. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a következő ülések jegyzőkönyvét. 2012. szeptember 3-a, 2011. december 8-a, november 29-a, augusztus 31-e, április 20-a és szeptember 28-29-e 2010. Ezek lettek volna az elnök közleményei. És akkor elkezdjük a mai munkát egy vitával. Megvan az összes 2011-es évi mentesítés anyaga, EU általános költségvetése harmadik szakasz. Bizottság, Európai Rendőrségi Hivatal, Europol, Frontex, Európai Rendőrakadémia, CEPOL, Eurojust, kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja, Európai Unió Alapjogügynöksége, Európai Adatvédelmi Biztos, az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése. Papa Papanikolaou úr az összes vélemény előadója a néppárt képviseletében. Számos módosító indítvány érkezett be a vélemény tervezetekhez, amelyeket eh, Papanikolaou úr készített. Először megadom a szót a jelentéstevőnek a megjegyzésekhez, utána pedig áttérhetünk az eszmecserére. A módosítók benyújtásának határideje a múlt hét volt, éppen ezért nincs meg még az összes nyelvi verzió, de a szavazásra ezek meg lesznek. Papa Nikolau úr parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két héttel ezelőtt mutattuk be a véleménytervezetet ezekben a témákban. Ma pedig megvizsgáljuk a módosító indítványokat, vitázunk a módosítókról. Valóban nem volt elég idő a fordítások elkészítéséhez, de ha a kollégáknak vannak kérdéseik, akkor szívesen válaszolok ezekre. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, aki módosítókat nyújtott be, Makai, Makovai, eh, képviselőknek. Nincsen túl sok módosító indítvány, 9 jelentésünk van, 9 vélemény, 60 módosító érkezett be, és ezek közül számosat vissza fognak vonni. Vannak olyan módosítók, amelyek a szöveg tisztázását célozzák, illetve plusz információval szolgálnak az ügynökségek munkájával kapcsolatban. Mielőtt megnézzük a módosító indítványokat, szeretnék egy megjegyzést tenni néhány módosítóval kapcsolatban. Én magam is benyújtottam néhány módosítót. Az auditra vonatkoznak ezek a módosító indítványok az ügynökségekkel kapcsolatban, és mint két héttel ezelőtt elmondtam, először vitattuk meg a számbevőszék jelentését, az Európai Ügynökség teljesítménynek auditját meg kell valósítani annak érdekében, hogy az adófizetők eh, pénzeit megfelelően költsék el. Nyelvi jellegű módosítókat eh, fogalmaztam meg, amelyek a szöveget pontosítják. Tehát az említett bekezdés a számvevőszék auditjára vonatkozik, többet várunk igazából a számvevőszéktől, és nem az ügynökségektől. Tehát mentesítési jelentéshez megvan az összes információ a LIBE, mint ahogy ezt az elnök asszony említette, felelős a véleménytervezetek elkészítéséért a korábban említett témákban. above mentioned agencies together. I would like to use uh, the little time we have to, to have some comments on several nem volt sok időnk uh, a módosítók elkészítéséhez, ami a bizottságot illeti. Gönc King azt javasolja, hogy az első részt uh, töröljük a harmadik bekezdésnek, ez a szolidaritásra, a külső határokra, a vízumpolitikára, illetve a személyek szabad áramlására és az Európai Unió biztonságára vonatkoznak, ami az Európolt illeti. Mathieu asszony módosítóját szeretnénk kiemelni. Az Európol bizonyos problémákkal küzdik, erre felhívta a figyelmet a számvevőszék is. Ez szokványos egy új ügynökség esetében, mint amilyen az Európol is. Mi úgy érezzük, hogy az Európolnak továbbra is javítania kell a munkáját, nem növelték az Európol költségvetését, viszont a műveletek száma növekedett, amelyek az Európol hatáskörébe tartoznak. Magától értetődő tehát, hogy az Európol nehéznek tartja a feladatok megoldását. Úgy érezzük, hogy a bizottság ne rójon további terheket az Európol eh, vállára. Diaz ahol már asszony és Pékel úr módosítóit és munkáját közt, meg szeretném köszönni, és üdvözlöm az Európol közleményét, illetve azt a levelet, amelyet az Európol igazgatójától kaptunk a ötös módosító esetében. Azt gondolom, hogy találni fogunk majd megoldást, és az ötös módosítóval nem lesznek különösebb problémák. Ami a Frontex részt illeti, a kettes bekezdést szeretné az egyik képviselő, illetve ebből az utolsó mondatot törölni. A CEPAL-nál a 9-es módosítóra szeretnék kitérni. 2013. március elejéig a CEPOL maradhat jelenlegi székhelyén. A 11-es módosító, a 4-es bekezdés törlésére vonatkozik. És a 12-es utó nyelvjelentőségű. ami az ügynökségek munkáját illeti. A Koncertbizottság is eh, készített egy véleményt, a következő a kábítószer és kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja, Makovej asszony tájékoztatott arról, hogy néhány módosítóját visszavonni tervezi. Ami az alapjogi ügynökséget illeti, az ötös és a hatos módosító indítványok a zaklatásra vonatkoznak. Makovely asszony tájékoztatta a titkárságot arról, hogy az új információk tükrében, és tudom, hogy a koncertbizottság is aggódik bizonyos kérdések miatt. Az utolsó pedig az alapjogi ügynökség, Gönc asszony és Matyő asszony nyújtottak be módosító indítványokat és úgy érzik, hogy ez a nagyon fontos pont, különösen uh, Malmström biztos asszony kommunikéje értelmében igyekszik javítani mind az Európol, mint a Szepol munkáját. Ez a kettes módosító és Keller asszony módosítóját is üdvözlöm. Természetesen itt az éves jelentéstevést figyelembe kell venni. Mindenkinek személy szerint köszönetet szeretnék még egyszer mondani az együttműködésért, illetve a véleménytervezethez hozzáadott munkáért. Várom a további együttműködést az érintettekkel a kilenc vélemény témájában, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani Katrin Hubert asszonynak a titkárság képviseletében. Várom megjegyzéseiket. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Papa Nikolaou. Uh, Köszönöm szépen, Papa Nikolaou úr, Keller képviselő. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem, és néhány kérdésem is. Először is van itt néhány olyan kérdés, a módosítások egy része a SZEPOR-ra, illetve az Európolra vonatkozik. Azt hiszem, hogy itt jó lenne egy igazi vita, és nem csak a mentesítési eljárásban egy kommentárként szerepelne, mert nagyon nehéz a vitát egyfajta büdzsé kontextusban lefolytatni, hiszen ez inkább egy politikai természetű vita. Ebben a mentesítési eljárásban tehát nincs szerintem megfelelő helye. Hasonló, de nem ugyanilyen kérdés, az alapvető jogok ügynökségében a zaklatási ügy. Valóban nem tudom, hogy itt a mentesítési eljárás-e a megfelelő eszköz arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, nincs erre más helyszín, alkalom, mert ugye a mentesítést azt vagy megadjuk, vagy nem. és akkor ez gyakorlatilag egy véleményként jelenik meg, de nincsen következménye. Tehát nem tudom, hogy ez így jó-e. Általános értelemben úgy gondolom, hogy odafigyelnünk kell arra is, hogy ne engedjük meg a az ügynökségeknek, ügynökségeknek azt, hogy az általános költségvetést megkerüljék. Persze vannak kiegészítő vagy pótköltségvetések, ez egyértelmű, akkor, amikor erre szükség van, de akkor, amikor teljesen normális eljárásban is ezt a pótköltségvetési eljárást követik, akkor ez szerintem nem jó. Úgyhogy a Libének az a feladata, hogy szigorúan ítélje meg az ilyen eseteket. Aztán az évesség elve, gyakorlatilag minden évben visszatérnek ezek a problémák, úgy tűnik, hogy semmi sem változik ezzel kapcsolatban. Az egyik ügynökség kicsit jobban teljesít az egyik évben, de a másik rosszabbul, mint tavaly. Tehát itt megint csak szigorítanunk kell, igenis szigorítanunk kell. Aztán egy általános probléma ezen kívül még az is, hogy a bizottság olyan költségvetési sorokat ír be a költségvetésbe, amely témákról még a parlamentben nem is született döntés, ilyen például a biztonsági kérdések, amelyről először talán döntés kellene szülessen a parlamentben, és utána kellene a költségvetésben szerepeljen. Tegyük akkor ezt egy tartalékba, tehát ez így nem tetszik nekem, ezen is igenis legyünk szigorúak. Azután a jelentéstevőtől azt is szeretném kérni, hogy a többi árnyékjelentéstevővel beszélje meg ezeket a kérdéseket, hogy nekik milyen gondolataik, ötleteik vannak a helyzet kiigazítására. Elné, köszönöm. Én is köszönöm, igen. Csak röviden. Először is az alapjogi ügynökséggel kapcsolatban. Nem egészen értek egyet Keller asszonyjal, aki azt mondja, hogy ez nem a megfelelő kontextus a zaklatási ügyek fel, felülvizsgálatára vagy kivizsgálására, vagy az Olaf vizsgálataira. Én úgy gondolom, hogy igenis, és többet kellene tenni ennek az ügynökségnek azért, hogy a helyzet tisztázódjon, ugyanis most már évek óta ez problémát jelent. Mindig azt mondja az ügynökség igazgatója, hogy rendben van minden. Hát jöjjön el ide, mondja el egyszer és mindenkorra, hogy hogyan is áll pontosan a helyzet. Aztán azért, ahogy a jelentéstevő azt mondja, hogy ez egy új ügynökség, hát azért annyira nem új már ez az ügynökség. Keller asszonynal együttműködünk azzal kapcsolatban, hogy a költségvetésben olyan tételek szerepelnek, amelyekről még a parlament nem is döntött például 50 millió euró született különböző nemzeti programokra a penáron belül. Ez lehet, hogy jogi értelemben helyes, de politikai értelemben semmiképpen sem elfogadható. Keller asszony valamit hozzá kíván tenni. Igen. Egyetértek a, azzal, hogy ez egy nagy probléma a, az alapjogi ügynökségnél, csak szerintem az, hogy ezt a mentesítési eljárás során tárgyaljuk, az kicsikét a szőnyeg alá söprése a kérdésnek. Tehát ne csak annyi legyen, hogy leírjuk és kész, azzal fájtlat borítottunk rá. Köszönöm, Keller asszony. Kirkop úr. Köszönöm szépen. Szerettem volna néhány megjegyzést tenni az ügynökségek közötti összeolvadásokra, egyesülésekre. Itt a, az eredmények szempontjából fontos ez. Bizonyos ügynökségek esetében nagyon jó lett volna, hogyha részletes beszámolót kapunk a számbevőszéktől, az Európol esetében például. Nagyon sokat beszélünk ebben a szakbizottságban az Europolról, és nagyra tartjuk az ő munkájukat. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos ügynökség, de mégis azok a kritikák, amelyeket megfogalmaztunk, az például a költségvetési rendszerére, vagy a számviteli rendszerére vonatkozott. Éppen ezért szerintem jó, amit a, szak, a jelentéstevőnk írt, de mégiscsak azért ezt mélyebben meg kellene vizsgálni. A kritériumokat. Azokat a kritériumokat, amelyek ugye kritikát váltanak ki általában a mentesítés, illetve a költségvetés kapcsán. Itt ugye azért elég kemény kritikák érkeztek. Nem tudom, hogy most ezek technikai jellegűek inkább, vagy sem. Szerintem ezt jobban ki kellene vizsgálnunk, jobban oda kellene figyelnünk erre. Mert óvakodjunk attól, hogy a kritikát olyan értelemben fogalmazzuk meg, vagy fogalmazza meg a számvevőszék, mint hogyha az egész Európol munkáját illetné ez a kritika. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt további vizsgálódásra, kutakodásra lenne szükség, mert ez így egészséges. Mr. Kirkhope, uh... Köszönöm, Kirkhope úr. A titkárságtól most azt ö, hallom, hogy ö, az FRA-től ide fog látogatni az igazgató, úgyhogy akkor talán majd a felvetett kérdésekre választ kaphatunk. Mások esetleg hozzá kívánnak szólni, hogyha nem, igen, a bizottság mentesítési eljárási szakaszával kapcsolatban egy módosítást kaptunk. Gönckingától nincsenek kommentárjaink. A bizottság nem kívánja az, hogy a szakbizottság büdzsétervezését 2011-re nézve megváltoztassa, ez helyes volt, 2012 nagyon magas szintű megvalósítást mutatott elnök. Jelentéstevőnek visszaadom a szót. Az Europol valóban egy régóta létező, jól működő ö, ügynökség, de 2010 óta működik a jelenlegi formájában, ezt értettem én az alatt, hogy egy viszonylag új ügynökségről van szó. Ez egy olyan érv, amely minden oldalról könnyen alátámasztható. Egyetértek azzal az elhangzott ö, megállapítással, hogy politikai vitákat nem a mentesítési eljárás során kellene lefolytatni, erre sokkal nagyobb, tágabb szintére van szükség, Politikai szinten kell megvitatni ezeket a kérdéseket akkor, amikor erre szükség van, és szerintem minden évben szükség van erre, és akkor keményen, ö, tehát most a mentesítési eljárás során keményen csak a mm, büdzsére kell odafigyelnünk. A konkomititől is érkeztek megjegyzések, szerintem megfelelő egyensúlyra kell törekedni. Mit is szeretnék elmondani? a vélemények megírása kapcsán az derült ki, hogy amikor bennünket informálnak, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem vitázunk ezekről a kérdésekről. Inkább arról van szó, hogy megkezdjük a vitát, és aztán a mentesítési eljárás lefolytatása után ezeket a vitákat folytatni kell. Nem is az én ötletem volt az, hogy ezeket a jelentésbe belefoglaljuk, csak hogy egész egyszerűen tudjunk róla, hogy a jövő szempontjából fontos ezekről a kérdésekről majd vitákat szervezni. Igazából a cél az az volt, hogy nem megnyitogassunk mindenféle ajtót, hanem valamiféle egyensúlyra törekedjünk, készítsünk véleményt a költségvetési mentesítési eljáráshoz. És egyetértek azzal, hogy itt valóban a költségvetésre kell most koncentrálnunk, és egyébként ezt is próbáljuk tenni. Az Európol és a, SZIPO, a SZEPOL kérdésére visszatérve, Valóban egyetértek azzal, hogy ezek nem olyan kérdések, amelyeket a mentesítési eljárás során kell felvetni. De azért ugye vannak olyan módosítások és olyan kezdeményezések a bizottság részéről, a szakbizottság részéről egyaránt, amelyek politikai kontextusba helyezik ezt a kérdést, és világosá kell tennünk, hogy mi politikai értelemben is igenis, és aggódunk ezen ügyek miatt. És a következő üléseink során igenis is le kell folytatni ezeket a vitákat. Természetesen az én feladatom az is, hogy mindenkit informálják a kollégákat, és főként az árnyékjelentős tevőket azokról a módosításokról, amelyeket esetleg visszavonhatnak, vagy bármiféle új fejleményekről, amelyek a mentesítési jelentés módosításainak helyzetére vonatkozik. A következő napok során minden bizonyja lesz egy olyan ülés, amikor tájékoztatni tudom a kollégákat, az érintetteket mindenféle változással kapcsolatban. Egyenlőre akkor ennyi lenne, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, Papa Nikolau úr. Következő napi rendi pontunk szavazás lenne. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása. 9.45-kor kezdünk, tehát meg kell várjuk a kollégákat, megszakítom 12 percre az ülést, és megvárjuk a kollégákat, és 45-kor kezdjük a szavazást, ugyanis nem kezdhetjük meg a szavazást anélkül, hogy keményen tartjuk magunkat a kiírt időponthoz. So let's continue. Folytassuk a mai ülést. A szavazással uh, folytatjuk. Cornelis de Jong, a vélemény előadója az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazását téma, és el is kezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második módosító mellette, ellene, elfogadva, ellenőrizni fogjuk nem tették fel a kezüket, kérek mindenkit, hogy jelezze egyértelműen a kezével. Tehát a második módosítót akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, második módosító. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 12 ellenem. <laughs> Okay, let's repeat the vote. Uh, Megismételjük a szavazást, még egyszer megnyitom a szavazást, második módosító, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 14 mellette, 15 ellene, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, Nagyon nehéz ez, tehát elektronikusan ellenőrizzük a hármas módosítót, megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy szavazzon. Lezárom a szavazást. 13 mellette, 15 ellene, elutasítva. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a négyes módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, 12 mellette, 16 ellene, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva azt hiszem, de még egyszer ellenőrizzük, az ötös módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 14 ellene. Elfogadva. 6-os módosító mellette. So, so the question is, let, do we allow that which... No, no Lethord asszony egyetért, ugye, hogyha még egyszer megnyitjuk a szavazást az ötös módosítóval. I close the vote. So... Lezárom a szavazást, 15 mellette, 15 ellene. Elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 8-as módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást. 14 mellette 16 ellene, elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük elnézést. Megnyitom az elektronikus szavazást a 9-es módosítóról. Amendment 9. 9-es módosítóról szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 14 ellene, elfogadva. 10-es módosító mellette. Elnök asszony, nem értek egyet azzal, hogy az ötös módosító megismételtük, és kérem, hogy az első szavazás eredményét vegyük figyelembe, hiszen ezen az elven mindent megismételhetnénk. Elnézést, de nem értek ezzel egyet. Tehát kérem, hogy az első eredményt vegyük figyelembe. Köszönöm, Luan úr, mondja az elnök. Ezért kérdeztem meg a kollégákat, hogy egyetértenek-e azzal, ha megismételjük az ötös módosítóról a szavazást, és mindenki egyetértett. Ön csak a termet kérdezte, de nem mindenkit személy szerint. Én személy szerint nem értek egyet azzal, hogy megismételjük a szavazást. Latford asszony már itt volt a teremben, de még nem használta a kártyáját. Meg szeretném kérdezni tehát a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy megismételjük az ötös módosítóról a szavazást. Tehát kérek most mindenkit, is szavazzunk arról, hogy megismételjük az ötös módosítóról a szavazást. arról szavazunk, hogy az egyes, vagy a másik második eredményt vegyük figyelembe. Elnök, nem most arról szavazunk, hogy az ötös módosítóról megismételjük-e a szavazást. A kérdés az, hogy egyetérte mindenki azzal, hogy újból szavazzunk az ötös módosítóról. I think there's a risk of confusion. Elnök asszony, úgy érzem, hogy itt kicsit zűrzavar van keletkezőben. El tudja a terem fogadni azt, hogy a második szavazás eredményét vegyük figyelembe, amelyen már én is részt vettem. Azt gondolom, hogy ez így nagyon egyszerű kérdés. Egyébként zavar lesz. Tehát az ön szabályát el tudja fogadni a terem. Elnök, arról szavazunk most, hogy meg tudják erősíteni a döntésemet arról, hogy az ötös módosítóról újból szavazzunk. Nem, ez zűrzavart fog kelteni. Én egyetértek Latford asszonynal, hogy kérjük meg a, kérdezzük meg a termet arról, hogy az első vagy a második szavazás eredményét akarja -e figyelembe venni elnök. nem elektronikusan tettem fel a kérdést, nem elektronikusan kellett szavazni arról, hogy megismételjük-e a szavazást, de úgy tűnt, hogy a terem egyetért abban, hogy ezt megtegyük. Nem értette egyet az egész terem. Luan úr, a következőt tudom megtenni ebben az esetben. Kérem a termet, hogy szavazzon arról, hogy még egyszer szavazzunk az ötös módosítóról. Angolul úgy hangzik ez, mint hogyha arról kéne szavaznunk, hogy még egyszer szavazzunk az ötösről, de nem erről van szó, hanem arról, hogy elfogadjuk-e a második szavazás végkimenetelét. Papa Nikola úr ön kért szót. Elnök asszony, ez egy kicsit zavaró. Volt az első szavazást, Latford asszony nem volt itt, utána megismételtük a szavazást, hogy ő is tudjon szavazni a kártyájával. A többi kollégák nagy része egyetértett, de nem szeretnénk minden alkalommal megismételni a szavazást. Én azt szeretném kérni, hogy még egyszer szavazzunk az ötös módosítóról. Ha ez nem gond kérem, hogy utoljára még egyszer szavazzunk az ötösről. Kollégák, tegyék fel a kezüket, hogyha egyetértenek azzal, hogy megismételjük az ötös módosítóról a szavazást. Rendben, akkor meg fogjuk ismételni még egyszer az ötös módosítóról a szavazást. Elektronikus lesz a szavazás, tehát az ötösről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. 16 in favor, 17... 16 mellette, 17 ellene, tehát elutasítva. We go back to amendment 10. Who? Tízes módosító mellette. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tízes módosító. Lezárom a szavazást. 17 mellette 13 ellene, 3 tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás, azt gondolom elfogadva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette 16 ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Check on amendment 14. The vote is open. 14-es elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14 mellette, 19 ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A módosított szövegről szavazunk elektronikusan, Szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. 30 mellette, 2 ellene. Elfogadva gratulálunk a jelentéstevőnek. And now we go to amendment, uh, to, uh... Akkor to point, uh, for... következik a 14-es napi rendi pont. Európai Közösség és Ukrajna közötti vízum kiadásának könnyítéséről szóló megállapítás, megállapodás Moraes úra jelentéstevő. Először megadom a szót a jelentéstevőnek, és aztán a kollégáknak, akik hozzá kívánnak szólni. Köszönöm, Kinga! Tudom, hogy egy kicsit zajos, de azért elkezdem. Nem baj. Várjunk egy pillanatot, addig, amíg a kollégák kimennek a teremből. Colleagues, we would Kérem kollégák, szeretnénk folytatni a munkát. A szakbizottság munkáját szeretnénk folytatni, úgyhogy kérem döntsék el, hogy kim mennek-e, vagy bent maradnak, de ha bent maradnak, akkor üljenek le. Okay. Mr. Moraes, okay. I think you can continue. Okay, thank you, Kinga. Um... Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha gyorsan megállapodásra tudnánk jutni ezzel a, megállap, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ahogyan tudják eh, a kollégák is, van már egy érvényben lévő megállapodás EU és Ukrajna között vízumkiadások könnyítéséről, most ezt kívánjuk módosítani az eredetit, 2008-ban lépett életbe, és célja az a vízumkönnyítés 90 napra. Most szeretnék ezt 180 napra kiterjeszteni az ukrán állampolgárok számára. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EU állampolgárok Ukrajnába való beutazása már 2005 óta teljesen vízummentes. Úgyhogy ez a mostani egyezmény egy eredetén alapszik, a bizottság, a tanács és Ukrajna közötti megállapodás, tehát az alapja. Most pedig az Európai Parlamentnek hozzájárulását kell adnia az új megállapodáshoz. Itt azért vannak nagyon fontos módosítások. Erről már korábban is szóltam, de talán most el kellene magyaráznom ismét ezeket a módosításokat. Egész egyszerűen egyszerűsíteni szeretnénk azokat a dokumentumokat, amelyek az utazás célját magyarázzák, és a különböző személyi kategóriákat kívánja egyszerűbbé tenni, illetve a többszörös belépésre jogosító vízumot kívánja egyszerűsíteni, valamint az ukrán állampolgárok um, olyan ukrán állampolgárok, akik biometrikus uh, úti okmányokkal rendelkeznek, még inkább könnyített uh, vízum elbírálás alá essenek. Ugye Ukrajnában a korábbi politikai helyzet uh, miatt voltak problémák, az Európai Parlament kimondta aggodalmait is a nemrégen Ukrajnában történt választások miatt, Úgyhogy ez mondjuk úgy, hogy a politikai hátralépés, de azért vannak előrelépések is. A politikai helyzetről vitatkozhatunk, ez fontos. Fontos az, hogy lássuk a bizottságnak a véleményét, jöjjön el a bizottság, vagy más kollégák is. Jó lenne, hogyha erről mai napon tudnánk vitatkozni, hogy előre tudjunk lépni. A módosítások beterjesztésének határideje február 5, január 22-én elfogadták a tanácsban ezt a megállapodást, úgyhogy itt ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen, Dáró képviselő. Köszönöm szépen frakciónk egyetért a végkövetkeztetésekkel. Tehát támogatjuk a megállapodást, és ezen felül, hogyha megvizsgáljuk a módosításokat a vízunkönnyítés kapcsán, az Euronest-ben részes kelet-európai államokkal kapcsolatban fontos lenne az, hogy ezeket a megállapodásokat, a vízumkönnyítése vonatkozó megállapodásokat harmonizáljuk. Ugyanis azt hiszem egyébként, hogy ez is most a hozzáállás, és ezt természetesen támogatjuk. Potasovics úr következik. Köszönöm a néppárt nevében. szeretnék nyilatkozatot tenni, hogy támogatjuk ezt a megállapodást, ahogy a Moraes úr is elmondta, még akkor is, hogyha a politikai helyzet a szemünkben romlott Ukrajnában, ez nem ok arra, hogy politikai ö, eszközt ö, kovácsoljunk ebből a megállapodásból, hiszen itt most az ukrán állampolgárok, az ukrán emberek életét szeretnénk könnyíteni, hogy könnyebben tudjanak Európába utazni. Fiatalok, civil szervezetektől, vallási szervezetektől érkezettek, vagy akár egyszerű állampolgárok is, hiszen ők tagjai a keleti partnerségnek, a keleti szomszédsági politikánknak. Tehát azt hiszem, hogy az afed is a kollégák ezt ö, mondták ki, tehát igenis, és támogassuk, adjuk meg a parlament hozzájárulását. Köszönjük. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, a bizottság víza, vízumpolitikáért felelős osztályától érkeztem. Nagyon örülök annak, hogy a parlament képviselői is támogatják ezt a megállapodást. Moraes úr szerintem már nagyon jól összefoglalta a megállapodás tartalmát, úgyhogy ezt nem fogom most megismételni, de talán engedjék meg azt, hogy néhány hoz, tehát hogy hozzátegyek néhány megjegyzést. Valóban van már egy megállapodás, amely életben van, 2008. január 1 -e óta, és hogyha megvizsgáljuk a statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy az eredeti megállapodás már nagyon sok pozitívumot hordozott magában. Nézzük az adatokat, hogy ezt bebizonyítsam, alátámasszam. 2009 és 2011 között, ha megvizsgáljuk a kiadott vízumokat, 33.8%-kal növekedett ez az arány. Ennek nagy része egyébként, ezeknek a vízumoknak a nagy része többszörös beutazásra jogosít. Nagyon alacsony egyébként a visszautasítási arány, valahol 3% alatt van. Tehát azt hiszem, hogy a már érvényben lévő megállapodás is rengeteg előnyt hozott a lakosság számára, és úgy gondoljuk, hogy ez a mostani megállapodás még további előnyökkel fog járni az ukrán lakosság részére. Éppen ezért nagyon is támogatjuk, hogy minél hamarabb ratifikáljuk ezt a megállapodást, és talán megragadhatom az alkalmat arra is, hogy felhívjam a figyelmet, hogy Moldovával kapcsolatban is egy vízumkönnyítési rendszerre vonatkozó megállapodást tárgyaltunk ki, és ezt ugyanakkor terjesztettük be, amikor az Ukrajnára vonatkozott. Tehát ezt szerettem volna kiemelni, nagyon szeretnénk azt, hogyha a Moldovára vonatkozó megállapodás nem kullogna az ukrán megállapodás után, ugyanis ez bizony politikai öm, értelmezéseket is kaphatna Moldáv részről, ami nagyon sajnálatos lenne, úgyhogy nagyon szeretnénk azt jelezni, hogy a megállapodás szintén már folyamatban van, ez is nem sokára megérkezik a parlament elé, és nagyon kérem azt, hogy minél hamarabb ezt is ratifikálja a parlament. Elnök, köszönöm szépen, most pedig visszatérek a jelentéstevőhöz. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen a árnyékjelentéstevőknek. Valóban arról van itt szó, a bizottság részéről is hallhattuk, hogy tényekkel tudjuk alá támasztani azt, hogy itt egyfajta politikai ösztönzésről van szó Ukrajna felé, és ez a megállapodás, ez az ukrán lakosság érdekeit szolgálja, és hozzájárul majd a politikai helyzet javulásához is a vízum könnyítésnek mindenképpen ez a célja. Tehát ez talán a legfontosabb indok, ami miatt az Európai Parlamentnek támogatnia kell ezt a jelentést, és köszönöm szépen a támogatást a jelentéstevők részéről is. Elnök, köszönöm szépen. Következik a másik vízum kérdés, Gabriel asszony jelentése. Itt most a külső határok átlépésekor kötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása következik. Tehát itt egy módosításról van szó. Először meg fogom adni a szót, miután egy első eszmecseréről van szó, a bizottságnak, és aztán a jelentéstevő Gabriel asszony fogja megkapni a szót, majd vitát ö, nyitunk erről, és végül megadjuk a szót az ír elnökségnek is, aki szintén szeretne hozzászólni. Tehát először, de Kajszter úr következik a bizottságtól. Köszönöm szépen. Én fogom ezt a jelentést most ö, előterjeszteni, és de Kaiser úr pedig majd a következő napi rendi pontokon fog szólni. Tehát itt egy listáról van szó, egy ország listáról, a 139-es rendeletre vonatkozik ez, és ugye minden bizonyal tudomásuk van arról, hogy van itt egy másik javaslat is már az asztalon, de ez még a társjogalkotók tárgyalásainak tárgyát képezi, tehát a kettőt nem kell összekeverni. Most miről is beszélünk? Ez egy olyan országfelsorolás, amely egyfajta ö, jegyzőkönyvszerűen kapcsolódik a 139-es rendelethez, a vízumkötelezettség alól mentes harmadik országokra vonatkozik. Ezt ö, rendszeresen felülvizsgáljuk ezt ö, a rendeletet. Már 8-szor vagy 9-szer, 2001 óta ez megtörtént legutóbb. 2010-ben történt ez, akkor, amikor pozitív listára került néhány nyugat-balkáni állam. Ez a mostani felülvizsgálat a bizottság részéről, mondjuk azt, hogy egy rendszeres alapon álló felülvizsgálat, megvizsgáljuk, hogy hogyan is néz ki a helyzet, megnézzük, melyek azok az új javaslatok, amelyeket a tagállamok tesznek, hogy az egyik vagy a másik listára kerüljenek bizonyos harmadik országok. Ugye itt természetesen ezt feltételek mentén tesszük meg a 139-es rendelethez kapcsolódóan. Valószínűleg ez az utolsó ilyen jellegű felülvizsgálat, mert a következőnél már sokkal szélesebb körű feltételeknek kell megfelelni, és erről majd akkor esik szó, amikor a bizottság erre vonatkozó, tehát vízumpolitika és gazdaságpolitika összefüggésének kontextusában az új rendszerről fogunk vitázni. De most még a jelenleg érvényben lévő rendszerről van szó. Itt, az, itt a nem szabályos bevándorlás ugye a tét, és az úti okmányok biztonságának garantálása, valamint általában az Európai Unió külső kapcsolatai, külkapcsolatai is ide kapcsolódnak, és a regionális koherencia kérdése is. Nos, hát ebben a kontextusban kértük azt, hogy a tagállamok tegyenek javaslatokat, hogy gondolják, hogy a pozitív vagy a negatív listára kik azok, akik mely, mely országok kerülhetnének rá, vagy cserélhetnének helyet ezek után, a javaslatok után a bizottság olyan végkövetkeztetésekre jutott, hogy bizonyos országok, amelyek a listán szerepelnek, a pozitív listára kerülhetnének. Arra is emlékeztetnék, hogy egyetlen egy tagállam sem kért, kérte azt, hogy valamely harmadik államot a pozitív listáról a negatívra tegyük át, tehát ez fontos, mert természetesen vannak problémák, a vízummentes országok tekintetében is, de mégiscsak ez egy olyan ö, lehetőség volt, amikor a tagállamok tehettek volna javaslatot a negatív listára való átkerülése, de ez nem történt meg. Melyek is azok az országok, amelyeket javaslatunkban szerepelnek? Hát ezek ott vannak a javaslatban, kis államokról van szó, karibi államokról, kis szigetországokról a csendes óceán térségében, nem fogom most mindegyiket felsorolni, de mikről is beszélünk. 16 ilyen kis országról. És aztán van még egy harmadik ö, kategória, amely brit állampolgárokra vonatkozik, akik szintén még vízumkötelezettség alatt voltak, de most megint csak őket is a pozitív listára szeretnénk áttenni. Aztán a jegyzőkönyvben szeretném, hogyha szerepelne az is, hogy Dél-Szudán esete érdekes még ebből a szempontból, hiszen ez az ország rész, ez most a függetlenségét Szudánhoz képest, és ez megint csak a negatív listán szerepelne első menetben. Dióhéjban tehát ennyi lenne a bizottság javaslata. Talán azt is érdemes megemlíteni, hogy más harmadik államokról is szóltak a tagállamok, mi bizottságként harmadik országokat mi magunk is megneveztünk, például Indonézia, Tájföld, az Arab Emirátusok, Egyesült Arab Emirátusok, de megint csak a bizottság itt is úgy gondolta, hogy most nem lenne helyes az, hogy ha ebben a körben már is a pozitív listán szerepelnének de a következő felülvizsgálatkor ezeket az országokat megint csak felül fogjuk vizsgálni. Köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy ezt a fontos Európai Bizottsági Javaslatot megvitathassam. Gabriel asszony, köszönöm szépen. Hát először is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak azt, hogy a kontextust, illetve a tartalmat is összefoglalta. Szeretnék most először néhány kulcsfontosságú elemre visszatérni, és aztán néhány kérdésem lenne, hogy a bizottság majd ezekre felvilágosítással szolgáljon. Mire is gondolok? Először is a bizottság ugye azt mondta, hogy talán ez az utolsó felülvizsgálat, amely a hagyományos rendszerben történik, tehát vagyis az azt jelenti egyben, hogy miután nincsenek kockázatok, bizonyos országokat a pozitív listára lehetne áttenni. De én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne mindig arra gondolni, hogy a kritériumok, ugye a biztonsági kérdéseket veszik figyelembe, illetve a az illegális bevándorlás visszaszorítását, ezek fontos kérdések, aztán a dokumentumok biztonságára vonatkozó kritériumok is ide tartoznak. És ezek mind lehetővé teszik azt, hogy nyíltan beszéljünk három kategóriáról ebben a mostani javaslatban. Az első ilyen kategória 16 karibi és csendes óceáni ország, a másik kategória a brit állampolgárok, a harmadik pedig Dél-Szudán esete. Ezzel kapcsolatban lennének tehát kérdéseim először is. Jó lenne, hogyha a bizottság adatokkal szolgálna, hány emberről van itt pontosan szó, és aztán jó lenne még további ö, adatokkal szolgálni a brit állampolgárok esetével kapcsolatban. És harmadsorban pedig kaphatnánk-e információkat azzal kapcsolatban, hogy hány tagállamak van konzulátusa, vagy valamiféle képvis, külképviselete ezen országokba, és hogy mennyiben fogja ez a jelenlegi javaslat, módosítás mm, javítani a helyzetet. És végül a kölcsönösség elvét lenne még fontos talán megvizsgálni. Ezek szerintem azok a kérdések, amelyek mindannyiunkat érdekelnek, hiszen a vízummentesség ezen országok számára egy bilaterális egyezmény az Európai Unió és az érintett állam között szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon a vízummentesség. Tehát itt nem lehet egyfajta ország csoporttal tárgyalni. Ezek lennének tehát a kérdéseim, és végül szeretném még kifejezésre juttatni azt, hogy a bizottsággal nagyon konstruktív párbeszédet tudtunk folytatni, a tanácssal szintén az a mm, mi célunk is, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm, Gabriel asszony, miután senki sem kívánta a szót, vagy de, mégiscsak Tanoka asszony. Igen, köszönöm szépen. egyetértek, és frakciónk mindig is pozitívan áll hozzá ahhoz, hogyha pozitív listára kerülhetnek országok a negatív listáról. Tehát támogatjuk a 16 karibi és csendes óceáni ország pozitív listára való áthelyezését. Kérdésem a brit állampolgárok csoportjára vonatkozik. Ezzel kapcsolatban egy kicsit több információt kaphatnánk. Milyen kategóriáról van itt pontosan szó? Hány ember esik alá a korábbi rendszer alatt, a jelenlegi rendszer alatt, és vannak-e még olyan kategóriák, akiket az önök javaslata most nem fed le, vagy pedig most már gyakorlatilag az összes brit állampolgár átkerülne erre a listára. Köszönöm. Köszönöm, Danoka asszony. Michel úr. Igen, köszönöm szépen. Nekem is ugyanezek a kérdések fordultak meg a fejemben. Gabriel asszony kérdéseire gondolok. Nagyon érdekes lenne a felvilágosítás mindezekkel kapcsolatban. És hát egyetértünk az elhangzottakkal. A vízum kötelezettség mentes, vízummentesség könnyíti az emberek életét, akár a fiatalokra gondolunk, akár a családokra gondolunk. Ugye vannak itt olyan országok, amelyek szerintem semmiféle kockázattal nem járnak az Európai Uniónak sem a közrendjére, sem a bevándorlás politikájára. Aztán a kölcsönösség elve valóban nagyon fontos, és én is támogatom bizonyos tengeren túli brit állampolgárok csoportjára vonatkozó öm, vízumkönnyítés, vagy vízummentességet. Ugye itt a Schengeni mm, gondolatmenetbe kell őket is be, beilleszteni, és remélem, hogy ezt nagyon hamar el fogja tudni fogadni majd a parlament. Köszönöm, Michel úr. Pátkovszki úr. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ezt a pontot már lezártnak tekinthetjük, de mégiscsak hozzá kapcsolódik az előző napi rendi pontunkhoz, mert itt ugye most a brit állampolgárok számára vízummentességet szeretnénk kérni. Én egy Ukrajnával határos államból érkeztem, és az lenne a kérdésem, hogy ez a vízummentesség megengedhető lenne-e az ukrán állampolgárok esetében is. Mert ugye most nekik sokkal könnyebb a vízumhoz való jutás, de mégis én úgy gondolom, hogy a vízummentesség lenne Ukrajna esetében is a legjobb megoldás. Köszönöm, most visszaadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdéseket is. Engedjék meg, hogy a legutolsóval kezdjem hogy adhatnánk-e az ukrán állampolgároknak is vízummentességet. Hát ez most nem tartozik a, szorosan a, ennek a joganyagnak a hatája alá, és úgy gondolom, hogy rövid távon ez nem is lehetséges, de minden esetre az a cél hosszabb vagy középtávon, ez egy hosszú folyamat, sok tárgyalást igényel a vízumentesség Ukrajna számára, és természetesen az ukrán hatóságokkal nagyon sok kapcsolatunk van, meglátjuk, nem tudom, hogy ez mikor valósulhat meg, de minden esetre ez a cél, azt hiszem, mind a két oldalról. Most pedig nézzük a jelenlegi javaslatot, amely éppen itt van az asztalon, és azokat a kérdéseket, amelyeket kaptam. Az egyik kérdés, ugye, adatokra vonatkozott, hány emberről is beszélünk? Nos, itt vannak az adatok, összesen, összesen, hogyha 16 ö, szigetországot vesszük, a csendes óceán térségében, illetve a karib-tengeri országokat, kb. 4 millió emberről beszélünk. Amikor a brit állampolgárokról beszélünk, itt kb. 300 ezer emberről van szó. Tehát ez a mostani javaslat 4,5 millió emberre vonatkoznak körülbelül. Ami pedig a brit állampolgárokat illeti, minden bizonyal önök is tudják, az Egyesült Királyságnak igen bonyolult az állampolgársági rendszere. Lehet, hogy ez egy kicsit túl bonyolult is, mindenféle jogú és rendű és jogállású emberek tartoznak a korona alá. Ezekről a, ezek közül, a kategóriák közül már igen sokat a pozitív listára tettünk korábban, de néhány kisebb kategória még a negatív listán volt, és most úgy gondoljuk, hogy ezek a kis kategóriák is átkerülhetnek a pozitív listára. Milyen emberekről is van itt szó? az Egyesült Királyság rendszerében ezek a tengeren túli ö, személyek, vagy brit alatvalók, mindenféle kategóriájú, különböző jogú emberekről van szó. Egyeseknek van választójoga, másoknak nincs. Minden esetre úgy tűnik, hogy ezek a személyek illegális bevándorlás szempontjából, vagy közrend szempontjából nem jelentenek veszélyt az Európai Unióra. Általában az úti okmányaik is megfelelnek az Egyesült Királyságnak, tehát ez egy nagyon magas szintű öm, védelmet jelent, úgyhogy nem gondoljuk, hogy ezek a problémák, hogy ezek a személyek problémát jelentenének az Európai Unió számára. Volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy ezeken a szigeteken milyen a konzuli lefedettség, konzulátusi lefedettség. Hát ez az egyik olyan ok, ami miatt a pozitív listára tettük őket, mert általános értelemben a Karib-tengeri térségben és a Csendes-óceáni térségben is nagyon alacsony a konzulátusi lefedettség, ami azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek hosszú utat kell majd bejárniuk ahhoz, hogy vízumot kaphassanak. Hadd tegyek egy néhány példát. Például Csendes-óceán térségében csak két tagállam van jelen ezen országokban, Portugália E, Kelet-Timorban és Franciaország Atuban, ami azt jelenti, hogy a többi tagállamban semmiféle illetve a többi csendes-óceáni államban semmiféle Európai Uniós tagállambeli konzulátusi lefedettség nincs, tehát nagyon sokat kellene utazniuk ahhoz, hogy egyáltalán vízum kérelmet nyújthassanak be. A helyzet egy icipicit jobb talán a Karib-tengeri térségben, de mégis ott is nagyon alacsony a lefedettség, leginkább csak régi történelmi alapon léteznek ezek a kötelékek. Aztán van itt még néhány kérdés. Valóban a kölcsönösség elvét ki kellett volna emelnem már a bevezetőmben. Ezek a vízummentességi elvek csak akkor lépnek majd életbe, amikor ezen országokkal a kölcsönösség szintjén le tudjuk tárgyalni a vízummentességet a Visa Waiver programokat. Ez egyébként az Európai Uniós vízumpolitikának alapköve. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésekre, de hogyha valamit kihagytam, akkor kérem emlékeztessenek rá. Úgy látom, hogy Danuka asszony még szeretne egy kérdést feltenni. Elnézést, de az én kérdésemre nem kaptam választ ezek a tengeren túli brit állampolgárok összes kategóriája, akiket most, most ez le fog fedni végül, vagy nem? Elnézést kérek, igen. A válasz igen, világos igen, hogyha ezeket a személyeket most a pozitív listára tesszük, akkor nem maradnak továbbá olyan brit állampolgári kategóriák, akik vízum kötelezettség alá esnének. Úgyhogy ez lenne az utolsó lépés ebből a szempontból. Köszönöm szépen a bizottságnak, és most mielőtt visszaadom a szót Gabriel asszonynak, kérem az írelnökséget, hogy szóljon hozzá. outcome of this in the, in the uh, council, Mr. Ryan. Kérjük számoljanak be tanácsi egyeztetések eredményéről. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk a hozzászóláshoz. Hallgattam a jelentéstevőt, illetve a képviselőket. Kérdéseket rögzítettük, illetve a bizottság válaszait is. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a tanácson belül hogyan kezeltük ezt a javaslatot, illetve milyen irányban szeretnénk haladni a vízaszabályozás módosítását a vízamunkacsoportban mutatták be az elmúlt év novemberében, és számos nézet mutatkozott meg. És a decemberi belis igazságügyi tanácson is folytatódott a vita, és január 25-én folytatta a vízom munkacsoport a munkáját. A tagországok jól fogadták a javaslatot, ahogy, ahogy a bizottsági kolléga elmondta. melyik tagország nem szeretne országokat a pozitív listáról a negatív listára tenni. A tagországok bizonyos országokkal szemben aggájaikat fejezték ki a bizottsági javaslatban, összesen három tagország, de nem jelentős ezeknek a tagországoknak a száma, éppen ezért reméljük, hogy gyorsan sikerül előrelépnünk, és nem lesz ebből egy súlyos probléma. Ahogy a bizottság elmondta, a listán szereplő 16 országot további országokkal szeretnék eh, a tagországok eh, kiegészíteni, illetve a fejezték ki a regionális koherencia miatt vissza szeretnénk a következő vízum munkacsoportülésén, február 22-én kerül erre sor. Az ír soros elnökség az elnökség ideje alatt szeretné ezt az anyagot lezárni, mi hamarabb, és a jelentéstevővel, illetve az Európai Parlamenttel konstruktív együttműködésre törekszünk a témában. Köszönöm, Ryan úr, most pedig Gabriel eh, asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, köszönöm szépen az írelnökség, a bizottság hozzászólásait, köszönjük a tájékoztatást és a plusz információkat. Reméljük, hogy ebben az anyagban sikerül gyorsan tovább lépnünk, és köszönetet szeretnék mondani azért a párbeszédért, amely már elindult. Ahogy az ír elnökség elmondta, remélhetőleg gyorsan tovább tudunk lépni ebben az anyagban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a napirend utolsó pontjához érkeztünk el. A joint debate is the presentation. Közös vita, a bizottság beszámolója A bizottság közlemény a tanácsnak és az Európai Parlamentnek a közös vízumpolitika végrehajtása és fejlesztése az EU-n belül növekedés élénkítése céljából, illetve a Schengeni együttműködés és a vízumkódex a téma. Kaiser úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt a két pontot a renden találjuk, és a parlament a következő logikát követte ezzel az elmúlt év november 7-én elfogadott egy csomagon, ami a vízumlistát illeti, az 539-es szabályozást. Ezzel kapcsolatban a parlament és a tanács közleményt bocsátottak ki, a közös vízumpolitika végrehajtása érdekében, a növekedés élénkítése céljából, illetve a Schengeni együttműködésről is. A három elem között van egy kapocs. Én további két elemet szeretnék egyben bemutatni, bár különböző témákról van szó. A közlemény egy politikai közlemény, és a bizottság nézeteit tükrözi a közös vízumpolitika jövőjéről, amelyet javaslatokban kell megvalósítani, például a vízumkodex módosításával. A jelentés tulajdonképpen felméri a vízumkodex működését, illetve a helyi Schengeni együttműködés rész ebből különösen fontos. Én először a politikai közleménnyel kezdeném. Ez a közlemény nem spontán módon alakult ki, Tehát a vízumpolitika és a gazdasági hatás szorosan összefüggenek egymással, nem véletlenül készült ez a kommuniké. A G20-ak környezetébe helyezte a bizottság ezt a témát, és megvizsgálta a vízumkönnyítési programok lehetséges hatásait a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre. A turizmus az egyetlen olyan ágazat, ahol további fejlődésre van lehetőség, annak érdekében, hogy növekedjen a gazdasági fellendülés és munkahelyek szülessenek. A Schengeni térség egyik kísérő intézkedéseként kezelték a közös vízumpolitikát, és természetesen a közös vízumpolitikában a szabadság dimenziója is fontos szerepet kap. Szeretnék néhány elemre emlékeztetni itt. A Schengeni térség egyik legfőbb vívmánya az, hogy egyetlen vízummal 26 tagországot lehet látogatni, amelyek a Schengen térség részét képezik. A Schengen térség megszületése előtt minden egyes ország esetében külön vízumra volt szükség. A G20-ak javasolták ezt a típusú regionális együttműködést, illetve a közös vízum elismerést, a kölcsönös vízum elismerést. De hát az Európai Unió számos vívmányt mutathat fel. A vízumpolitika elősegíti a mobilitást, még akkor is, hogyha vannak akadályok. És szeretnék néhány adatot megosztani önökkel. Hallottuk a vízumkérelmek számának növekedését Ukrajnában. A Schengeni vízumkérelmeket életen 2009 és 2011 kez, között 32%-kal növekedett a vízumkérelmek száma, tehát egyharmaddal többen kértek vízumot. A visszautasítási uh, arány körülbelül 5,5%-ot tett ki. A vízum kódex, amely 2010-ben lépett hatályba, minden bizonyan hozzájárult ahhoz, hogy a vízum területén könnyebbek legyenek a folyamatok. Mik a vízumpolitika gazdasági hatásai, illetve hogyan lehet egy könnyített vízumpolitikával több embert megnyerni az Európai Unióba történő beutazáshoz. Nagyon fontos természetesen a biztonság elvének hangsúlyozása, és hogy a közös vízumpolitika a biztonság elvét is folyamatosan szem előtt tartsa. A vízumkódex már önmagában is forradalmi jellegű, a feltételek tekintetében a közleményben a bizottság megfogalmazza azt, hogy még mindig van javítani való a jelenlegi vízumkodex szabályozások területén. Tehát rövid távon először is az a feladat, hogy a gazdasági hatást szem előtt tartva javítsuk a jelenlegi vízum, vízumkönnyítési folyamatokat. Hosszú távon pedig a vízumok kiadásánál szintén figyelembe kell venni az esetleges gazdasági következményeket és hatásokat. Az év végéve előtt a bizottság készíteni fog egy értékelést, és felméri a vízumkódex megvalósításának hatásait, és ezt az értékelést egy javaslat is kísérni fogja, amely magát a vízumkódexet hivatott módosítani. Tehát, amit korábban elmondtam, ez az áttekintés nem a hagyományos sengeni megközelítés fogja jellemezni, hanem az értékelés figyelembe fogja venni a gazdasági hatásokat is. Természetesen a vízummentesség a legfőbb eszköze a vízum folyamatoknak. A jelenlegi javaslat amelyről vitázunk, a hagyományos Schengeni megközelítésből táplálkozik. A jövőben, amikor majd javasoljuk a lista módosítását, jobban figyelemben szeretnénk venni a gazdasági hatásokat. Tehát ez a közlemény, asszony, a bizottság munkáját is hivatott segíteni a jövőbeni javaslatokhoz, illetve fontos eszköz a vízumkönnyítési folyamat további telében. Hát egy politikákról szóló vita zajlik egyenlőre, nem konkrét intézkedésre történnek jelenleg javaslatok, és ez a vita hivatott segíteni a bizottság munkáját, majd a jövőbeni konkrét intézkedések kidolgozásakor. A bizottság készített egy jelentést a helyi Schengeni együttműködésről. A helyi Schengeni együttműködés a Schengeni vízumpolitika nélkülözhetetlen eszköze. Brüsszel úgy döntött, hogy bizonyos szabályokat rögzít, viszont a helyi szereplők minden országban, eh, minden kontinens más és más feltételeket találják eh, szembe magukat. Bizonyos országokban bizonyos eh, csoportok jelennek meg, amelyek problémákat jelentenek, például az egyetemisták, akik minden további nélkül tanulhatnak egy másik országban nyáron, jönnek különböző tanfolyamokra, viszont másik országokban, más országban pedig elképzelhető az, hogy visszaélnek az érintettek egy esetleges hallgatói vízummal és más célokra használják fel. Az alátámasztó dokumentumok listája egy további fontos téma hiszen a vízumkódex csak általános jellegű generikus dokumentumokat rögzít, de természetesen ezeket mindig a helyi feltételekhez kell igazítani. A technikai példát szeretnék mondani, egy foglalkoztatásról kiállított igazolás, lehet egy olyan típusú igazolás bizonyos országokban, ahol a különböző munkáltatók készítik és adják ki ezt, vannak olyan országok, ahol ezt egy közhatóság adja ki. Tehát nagyon fontos a helyi Schengen együttműködés keretében megvizsgálni a különböző realitásokat, és ennek szellemében kidolgozni a javaslatokat. A vízumkódex előirányoz azt, hogy minden egyes ország esetében készüljön egy éves jelentés. Amikor 2011-ben az első jelentések eh, megszülettek, eh, akkor nem működött még az összes helyi Schengeni együttműködés, vagy nem készítettek esetleg jelentéseket, vagy túl későn érkeztek be ezek a jelentések, és ez kicsit elgondolkoztatott bennünket arról, hogy nem kéne megpróbálnunk a helyi eh, Schengeni együttműködéseket javítani és amikor a későbbi jelentések, a 2012-es jelentések megszülettek, akkor kiderült, hogy aktívabbakká váltak a helyi Schengeni együttműködések. Tehát ezek a jelentések tulajdonképpen a önök előtt álló jelentések a függelékét eh, képezik, a Libe szakbizottság elnökének ezt eljutattuk, és három év alatt 140 jelentést kaptunk a különböző szabályozásokról. Tehát, hogyha kicsit többet szeretnének tudni arról, hogy hogyan működik a vízumpolitika különböző országokban, illetve hogyan valósították meg a vízumpolitikát a különböző tagországok, akkor érdemes megnézni ezeket a jelentéseket. Ha megnézzük ezeket a jelentéseket, akkor ezeken túl kell menni, mint említettem, a helyi Schengen együttműködés nagyon fontos a teljes harmonizált megvalósítás érdekében. Tehát ez az egyik fontos pillér, ezen kívül pedig nagyon fontos javítani ezt az egyetműködést, éppen ezért nem külön ajánlásokat kell megfogalmazni, például a moszkvai vagy a pekingi folyamatok számára. Nagyon fontos egységesíteni és harmonizálni ezeket a szabályozásokat. Készítettünk javaslatokat az összes érintett nézve, amelyek a helyi Schengeni együttműködésben részt vesznek. Elnök asszony, szeretnék még további információkat is megosztani önnel a helyi Schengeni együttműködésről. A vízumkódex előtt a soros elnökség hívott össze üléseket, vezette a vitákat, határozta meg a napi rendet a vízumkódexel. A helyi Együttműködés szervezése a bizottság kompetenciájába tartozik, annak érdekében, hogy a munka folyamatossága jobban megvalósuljon. A bizottság felelt az EU delegációkért is annak idején, az Európai Külügyi Szolgálat létrehoztával a dolgok megvál, megváltoztak, a, az Európai Unió delegációi nem tartoznak a bizottsági szolgálatokhoz. És senki nem gondolkozott el arról, hogy mindez mit jelent a helyi Schengeni együttműködések számára. Természetesen nagyon sok delegáció vezető, vezető azt mondta, hogy ez nem a mi feladatunk, ez a bizottság tisztviselőinek feladata. Ha a delegációkon dolgoznak bizottsági tisztviselők, akkor úgy ez az ő feladatuk, mondták ők, ha pedig nem, akkor nem tudjuk a felelősséget vállalni. Az ajánlásokban és a végkövetkeztetésekben van egy rész, amely az Európai Unió delegációnak szerepeiről, szerepéről szól, illetve a feladatok megosztásáról nem csak az Európai Külügyi Szolgáltatási Bizottság között, hanem a tagországok között is, hiszen a vízumkódex eh, lehetőséget biztosít arra, hogy a feladatok egy részét a bizottság a tagországokra delegálja. Természetesen az emberi erőforrás kérdésének eh, köre az EASZ és a bizottság között elvi kérdés, a delegáció vezetők nagyon is jól megértették azt, hogy a mobilitás egyre fontosabb részévé vált a külső kapcsolatoknak. Nagyon fontos az önkormányzatokkal fenntartott kapcsolatok köre, az ő szerepük a vízumpolitikában, és ez jótékony hatású lehet az Európai Unió delegációi számára is. A jelentés elfogadása óta További kapcsolatok valósultak meg a külügyi szolgálat és a bizottság között. A bizottság is vállalja természetesen a saját feladatait, és külön posztok jöttek létre annak érdekében, hogy bizottsági tisztviselők dolgozhassanak fontos delegációkon, és foglalkozhassanak a belpolitika nagyon fontos külpolitikai vetületeivel. Ezek a tisztviselők a helyi Schengeni együttműködésre és a közös vízumpolitikákkal fognak foglalkozni. Megfogalmaztunk ajánlásokat a tagországok számára, mégpedig két szinten. Egyrészt a fővárosok számára, hiszen Nekik biztosítaniuk kell azt, hogy konzuljaik megfelelő szerepet töltenek be, és aktívan bekapcsolódnak a helyi Schengeni együttműködésbe. Lehet, hogy ez egy evidensnek tűnő dolog, de néha a konzulátusok a konzulok saját királyságot tartanak fenn, úgy mond, ők határozzák meg a szabályokat harmadik országokkal szemben, és nem működnek együtt teljes mértékben, mint ahogy azt a helyi Schengeni együttműködés elvárná. És a tagországi konzulátusoknak is van szerepük, nagyon fontos, hogy megfelelően képzett szakemberekkel, munkatársakkal dolgozzanak. Regionális képzési kurzusokra is javaslatokat tettünk a konzulátuson dolgozók számára. És az utolsó pont, itt már nem az Európai Külügyi Szolgálat humán erőforrásairól van szó, hanem az együttműködésről a szolgálat és a bizottság között. Nagyon fontos, hogy a vízimpolitikával politikával foglalkozó bizottsági szakemberek eljuttassák az információikat a külügyi szolgálat felé is. Ezt a jelentést a vízumkódex nem tette szükséges, viszont mi úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos ez az elemzés, és nagyon fontos ajánlásokat megfogalmazni, Az első megbeszéléseket a tanácson belül sok kritikával illették, de lehet, hogy az elnökség erről majd még részletesebben beszámol. És a Libe bizottságtól meg szeretnénk kérdezni azt, hogy mit gondolnak a helyi Schengeni együttműködésről, látnak-e lehetőséget a munka javítására, és szívesen várjuk ennek az ügynek a további taglalását önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser úr. Nem tudom, hogy esetleg ki kíván hozzátenni valamit ehhez. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek ebben a kérdésben. Ahogyan a bizottság rámutatott, ez a két napirendi pont szerepelt a vízum munkacsoport ülésén január 25-én, de egyelőre nem tudtunk konkrétumokat, konkrét lépéseket tenni. Úgyhogy az lenne a célunk, hogy ezeket továbbra is napirenden tartsuk. Köszönöm. Bauer képviselő kívánja a szót. Köszönöm szépen. és köszönöm szépen ezeket a mély információkat a vízunkódexel kapcsolatban. A foglalkoztatási szakbizottság tagjaként óvatosan odafigyelek a munkahelyteremtés kérdésére is. Éppen ezért lenne fontos számomra tudni, hogy milyen gondolat is van a vízumpolitika, és a munkahelyteremtés között. Mit jelent ez a gyakorlatban? Bizonyos csoportokban esetleg egy vízum privilégiumot tudhatnánk létrehozni, tudnánk létrehozni, vagy ezt hogy képzeljük el. A konzuli védelem szempontjából nagyon örülök annak, hogy azt hallhattam, hogy meg akarják osztani a terheket, és hogy az e IIS-t jobban be akarják vonni a konzuli kérdések megoldásába is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mulder úr. Köszönöm szépen. A következő a kérdésem általános. ez a mostan, a, a mi szakbizottságunk valóban kíván ö, tanácsot adni a bizottságnak? A második kérdésem pedig az lenne, hogy a bizottság felé, hogy amennyiben egy Schengeni tagállam Ugye itt 26 tagállamról beszélünk. Hogyan kívánják centralizálni ezt az EU delegációk szempontjából? Tehát, hogyha nem a tagállami ö, nagykövetségek adnák ki ezeket ö, a vízumokat, mert az 26 különböző rendszert jelent, hanem inkább ö, a delegációk adhatnák ki ezeket a vízumokat. Köszönöm, Mulder úr! Engem arról tájékoztattak, hogy a következő koordinátorok ülésén erről beszélni fogunk. Danoka asszony. Igen. Frakciónknak meg kell vitatnia a feladatmegosztás kérdését, a bizottság és a tagállamok között, és mindig is a közös megközelítés hívei voltunk. Mulder képviselőt szeretném támogatni abban, hogy valóban egyfajta közös vízunkiadási pontok létrehozása az EU harmadik országbeli képviseletein, a delegációkon, Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság eléggé aktív-e, ugyanis az eredeti javaslatok nagyon EU-barát javaslatok, de mégiscsak ha megnézzük, hogy pontosan mi is történik a Schengeni rendszer felülvizsgálata kapcsán, kölcsönösségi javaslatok tekintetében, amelyek a parlamenttől érkeznek. De úgy tűnik, hogy ezeket a tanács azért blokkolja, tehát ott vannak akadályok. Nem tudom, hogy a bizottság, nem arról van ez szó, hogy a bizottság nem eléggé inszisztál arra, hogy kezdeményezéseket hozzunk létre, amelyek a közös európai megközelítést tükrözik. Tehát ez lenne a kérdésem. Miért van ez így? és hogyan látják önök a helyzetet? Hol vannak az akadályok? Miért nem öm, sikeresek az önök javaslatai ebben a tekintetben? Akkor most a bizottsághoz visszaadom a szót, de Kajszter úr. Köszönöm szépen. Hát először is a vízum politika és annak gazdasági kihatásai. Hogyha megnézzük a bizottsági nyilatkozatot és a G20-ak dokumentumát, akik tanulmányokat rendeltek meg, ezekben a tanulmányokban a turizmus növekedésére vonatkozó becslések találhatók. Négy-ötöddel javulna a helyzet. Turisták, üzletemberek. Ha megnézzük ezeket a, az adatokat, nem biztos, hogy ezeket teljes mértékben el kell fogadni, tehát, de az biztos, hogy egy jó munkaalapot jelent a G20-ak miniszteri ülése szempontjából. De hogyha valóban a turisták számának növekedését várhatjuk tőle, az mindenképpen gazdasági előnyökkel jár. De az is biztos, hogy a jövőben a közös vízumpolitikához a gazdasági fejleményeket is figyelembe fogjuk venni a javaslatok megfogalmazásakor. Természetesen hatásvizsgálatokra van szükség, Ennek jó alapját jelenti a g 20 által, a világviszonylatban készített tanulmányok vagy jóslatok, de itt egy specifikus EU-ra vonatkozó hatásvizsgálatra van szükség. Ezt természetesen a társjogalkotóval együtt kell megtenni, hiszen ezek a tanulmányok támasztanák alá a javaslat létjogosultságát. És itt most rögtön be is kapcsolódnék az utolsó kérdésbe. És valóban a bizottság egy politikai kommunikációt alkotott, hiszen itt valóban arra van szükség, hogy a társjogalkotókkal megvitatjuk azt, hogy a jövő szempontjából milyen politikai irányvonalat is kell követnünk. Amennyiben zöld utat kapunk a az intézményektől, akkor konkrét javaslatokat fogunk megfogalmazni, jogi természetű javaslatokat. De egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy először politikai szintű vitára van szükség, és nem azzal kell kezdenünk, hogy először a vízumkódexet megváltoztatjuk, lehet, lehetőleg először inkább az elvekről folytassuk le a vitát, és aztán majd javaslatokat állunk elő a jövővel kapcsolatban. Itt nem arról van szó, hogy egy vagy két kategóriának privilégiumokat kívánunk adni. A cél az az, hogy a vízum könnyítési rendszereken kerül, keresztül minden ö, utazó számára megkönnyítsük az életet. Ehhez arra van szükség, hogy a rossz szándékú embereket kiszűrjük, akik magas kockázatot jelentenek, vagy akik a közrendre kockázatot jelentenek. Ez a fajta általános megközelítés jellemzi hozzáállásunk. Itt nem arról van szó, hogy egy vagy két speciális kategória számára szeretnénk vízumkönnyítést megvalósítani. Természetesen már most is vannak ilyen csoportok. Beszéltünk például a mostani vízumkönnyítésekre vonatkozó megállapodások módosításáról, ugye itt például az üzletembereknek egyszerűsített vízum rendszert szeretnénk létrehozni, és így tovább. De az alapgondolat az nem az, hogy privilégiumokat akarunk adni néhány kis csoport számára. Nem. Mi minden jó hiszemű utazó számára szeretnénk biztosítani ezeket az előnyöket. És ezzel elérkeztünk az Európai Vízumkiadó Hatóság kérdéséhez. Engem mindenképpen érdekel ez a gondolat, támogatom ezt a gondolatot, mert ugye Schengen is egy közös vízumrendszerrel kezdődött és akkor csak a konzulátuson keresztül lehetett, a konzuli, konzulátusi hálózatokon keresztül lehetett megvalósítani a közös vízumpolitikát. De ugye elfogadtuk egymás által kiadott vízumokat. De valóban, egy napon elképzelhető, hogy a bizottság helyi képviseletei vízumkiadó hatóságként is működhetnek. Ezen el kell gondolkozni. a nemzeti konzulátusi rendszerről egy ilyen centralizált hatósági rendszerre szeretnénk áttérni. Tehát egy közös vízumkiadó rendszert szeretnénk létrehozni, és nem egymás által elfogadott konzulátusi hálózatokon keresztül kiadott vízumrendszerbe gondolkodunk. Tehát ez jelenti a keretét a vízumpolitikánknak a jövőre nézve. Olyan központokat kívánunk létrehozni, ahová az emberek eljöhetnek, vízumért folyamodhatnak, és a különböző tagállamok képviselőiből állna ez a hatóság, és ők adnák ki a vízumokat. Tehát ez a fajta közös vízumközpont gondolata egy hibrid gondolat, hiszen egy egységes portált jelentene, de ugyanakkor továbbra is a konzulátusi hálózat személyzetén alapulna a megvalósítása. Ez pontosan egy olyan kérdés, amelyre talán az év vége felé vissza fogunk térni, ezzel kiigazítva a Schengeni vízumrendszer gyakorlati megvalósítását. Itt most nem egy szuperanacionális vízumhatóságról lenne szó, hanem egy ilyen hibrid rendszerről. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk. A vita során ez volt az utolsó napi rendi pontunk. Végéhez értünk tehát ülésünknek. Következő ülésünk február 20-án és 21-én lesz. Mindenkinek jó visszatérést és kellemes délutánt kívánok!